holnap 12 órakor szavazunk. Köszönöm szépen, és tovább is lépünk. Ez pedig Christian Karins jelentése a kormányközi megállapodások a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területén. Azon gondolkozom, hogy de Hucht biztos képviseli a bizottságot? Commissioner eh, Tinger, nem, Öttinger biztos, akit szeretettel üdvözlünk, és azt hiszem, hogy hamarosan el is kezdhetjük a munkát, amikor a biztos úr elfoglalja helyét. So we can start from the four minutes for the rapporteur. Négy percet kap a jelentéstevő Karis képviselő önél szó. Elnök úr! Biztos úr! Kedves kollégák! Tudjuk, hogy az Európai Unióban nagyon függünk az energiaimporttól. A gázszektorban ez a függőség több mint 60 százalék, és a tendencia egyre növekedést mutat az olajszektorban több mint 80%-os az importunk. Persze számunkra Európában nagyon fontos az, hogy az energia ellátás biztonságos legyen. De hogyan történik ez ma? Minden egyes tagállam kétoldalú megállapodásokat köt harmadik országokkal, a beszállítókkal az energiaellátásról. Mindazonáltal ezek a megállapodások egyáltalán nem átláthatóak. Senki nem tudja, hogy mi található bennük, csak az az egy konkrét tagállam. Persze lehetséges az, hogy nem veszük figyelembe az európai jogszabályokat ezen a területen. Van verseny, az infrastruktúra és az ellátási útvonalak használata. Mit jelent? Ezt végig kell gondolni azt jelenti számunkra, mint fogyasztó számára, hogy károsultak vagyunk. Ha nincs verseny, akkor magasabbak lesznek az árak. Ha nincs európai koordináció, akkor az oz meg és uralkodj politika valósul meg. Minden tagállam egyedül áll a harcban. Mit javasolunk? Az Európai Tanács a 2011-es következtetéseiben azt javasolta, hogy az Európai Bizottság valamilyen javaslattal, megoldásra próbálja javítani a helyzetet. Ez meg is történt, és ma erről tárgyalunk. Mi az alap ajánlat, az alapjavaslat? Leegyszerűsítve azt mondjuk, hogy egy információcsere mechanizmusra van szükség, melynek részeként a tagállamok információt nyújtanak a bizottságnak a kétoldalú megállapodásokról. Ezeket a megállapodásokat utána a bizottság értékeli, megvizsgálja, hogy megfelelnek-e az Európai Uniós jogszabályoknak és rendeleteknek, és egy bizonyos koordinációs mechanizmus indul be, amelynek révén Európa egyetlen hangon tud felszólalni a harmadik országok felé a beszállítók felé. Amikor ezt az ügyet elkezdtük megtárgyalni, teljes mértékben egységesek voltunk. Egyhangulag támogatni akartuk a bizottságot, hogy legyen erősebb, szigorúbb. A szakbizottságunk 90%-a támogatta ezt. Egy nagyon komoly mandátumot adtunk a három, oldali, a három oldalú tárgyalásokra, találkoztunk az árnyék jelentéstevőkkel, és itt jött az összeütközés. Az Európai Tanács ugyanis gyakorlatban nem akarta ezt a jogszabályt. A Dán elnökség alatt három háromoldalú tárgyalás révén sikerült kompromisszumra jutni. Ez elfogadható volt a parlamentnek is, és az Európai Tanácsnak is. Mit is tartalmaz ez a kompromisszum? az található benne, hogy az Európai Bizottságnak legyen lehetősége egy információ mechanizmusra, amelyben a tagállam minden információt megad a megállapodásokról, amelyeket a múltban megkötött, és a jövőre vonatkozólag az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy az EU-s jogszabályokat figyelembe veszik-e, és lesz egy információbázisa a harmadik országokról a bizottságnak. Ami hiányozik a javaslatból, az az, hogy a kezdeti részére a folyamatnak beavatkozhasson az Európai Bizottság, mert ezt ellenezte a tanács. Én azonban azt kérném a kollégáktól, hogy ezt a kompromisszumos jogszabálytervezetet mégiscsak támogassák, mert így lépésről lépésre előre tudunk lépni egy egységes európai energiapolitika felé, amely minden fogyasztónknak érdeke. Köszönöm szépen, most pedig Günther Oettinger biztos urat kérem, hogy az Európai Bizottság nevében szóljon. Elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Nem először teszünk kísérletet arra, hogy határozottabb közös álláspontot dolgozzunk ki az energiapolitika területén. Karinc képviselővel csak egyet tudok érteni. Ő felvázolta az egész folyamatot, és elmondhatom, hogy nagyon elkö- elkötelezett, diplomatikus, és ennek eredményeképpen nagyon sikeres bemutatása a parlamentet dicséri. Miről is van itt szó? Egyrészt arról, hogy vannak kormányközi megállapodások, amelyeket tagállamok kötnek harmadik országokkal, olyan megállapodások, amelyekről tudjuk, hogy nem százszerzékban az európai jogon nyugszanak, vagy nem is egyeztetetek össze az európai joggal. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok nem azért kötnek ilyen megállapodásokat, mert bosszantani akarják az Európai Uniót, hanem harmadik országok nyomás alá helyezik őket. A szállító országokból érkeznek tulajdonképpen ezek a megállapodások. Ezért eh, ezeknek a nyilvánosságra hozatala a helyes út, hogy lássuk, hogy vajon az európai jogon, az belső piaci szabályokon alapulnak ezek a kormányközi megállapodások, és ha nem, akkor ezeket szüntessék meg. Másodszorban. szóval, van itt versenyelőnyökről és hátrányokról. Hogyha egy szállító cég és ennek az országa minden szerződést, a tagállam viszont csak a saját egy szerződését köti meg, akkor nem egyenrangú partnerek transzperenciára vonatkozó szabályok segíthetnek itt. Azután itt ugye beruházákról van szó, rendszerint egy magán beruházásról, például gázvezetéket akarnak építeni. Az infrastruktúrális projektek bizonyos jogi egyértelműséget követelnek meg és hogyha a kormányközi megállapodások nem ismertek, akkor bizonytalanság támad. Nagyobb átláthatóságra van szükség, tehát a tekintetben is, hogy a megállapodás összeegyeztethető-e az európai joggal, és így el tudjuk kerülni a nagyon keserű ö, ö, csalódásokat, és biztosíthatjuk a transzparenciát. A most elért kompromisszum kapcsán visszautolok arra, hogy mit akart a parlament eredetileg. Hát nem teljesen ugyanaz valósul meg a kompromisszumban, de ez az első fontos lépés. Ma, és ez történelmi pillanat, ma először beszélünk eh, EU energetikai külpolitikáról. Nem lesz ezután már olyan könnyű külön utakon járni. A javaslat minden eleme, tehát az, hogy köteles legyen a meglévő eh, megállapodásokat, közé megállapodásokat eh, bemutatni, azután a bizottság követelheti, hogy megfigyelőként részt vehessen tanácsadó szerepben az ilyen tárgyalásokon, valamint az a lehetőség, hogy a megállap, már megtár, kitárgyalt megállapodás EU joga való összeegyeztethetőségét előzetesen megvizsgáltassák az Európai Bizottsággal. Most ezek az elemek erősítik a belső piacot, és erősítik a tagállamoknak a harmadik országokkal, a szállító országokkal szembeni pozícióját is. A jogerő emelés kapcsán, és itt szeretném megköszönni a parlamentnek a kiváló együttműködést, még arra is van szükség, hogy megvizsgáljuk, hogy gyakorlatban mindez hogyan válik be. A az ellenőrzés, illetve az új jogszabály betartása a következő években, majd ellenőrzés tárgya kell, hogy legyen. A bizottság oda fog figyelni arra, hogy ezzel elég eszközünk van-e, és ha nem, akkor néhány év múlva egy újabb javaslatot terjesztünk be az energiával kapcsolatos külpolitika továbbfejlesztésére. Tehát ez egy fontos lépés, de ezt még további lépésekkel, hogy kövessék. Köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen, biztos úr, és a külügyi bizottság nevében Maria Tefenikaló kapszót. Köszönöm szépen. Az új mechanizmus biztosítani fogja, hogy a külpolitikai kapcsolatokat az Európai Unió részéről az energia területén is megjavítsuk, ugyanikkor harmadik államokkal szembeni stratégiai álláspontunkat is javítsuk. Én a külügyi bizottság nevében írtam a véleményt. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Unió továbbra is nagyon függ az energia behozataltól. Ez pedig veszélyezteti az ellátás biztonságát. Úgy gondolom, hogy ez az információ cseremechanizmus hozzájárulhat ahhoz, hogy az Európai Bizottság érvényre juttassa a jogot, az európai jogot. Ugyanakkor a jogbiztonság a jövőbeli beruházásokat is eh, serkenti, és segíthet abban, hogy az Európai Unió finanszírozza a projekteket, és gyorsabban meg is valósítsa. Egy valami azonban világos. A jobb koordináció nem vezethet oda, hogy a tagállamok rugalmasságát veszélyeztetsük. Ez veszélyes volna. A tagállamokat nem helyettesíthetjük, hiszen ők jogosultak az ilyen megállapodásokat a harmadik államokkal aláírni. Az Európai Bizottság bekapcsolása ugyanakkor sok előnyel járhat, például támogathatja a tagállamokat a tárgyalások során. Köszönöm szépen! Zsadó úr kap szót az INTA Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság nevében, de nincs itt a plenáris ülésteremben, ezért a frakciók felszólalóival kezdjük a sort, és először a néppár nevében Pilar de Castillo Vera kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, gratulálok Karinc kollégának és az árnyék jelentéstevőknek, hiszen a tárgyalások során nagyon jól navigálták a tárgyalások menetét a háromoldalú tárgyalásokban is. Köszönöm erőfeszítéseiket, és köszönöm és ezen erőfeszítéseknek köszönhetően mára egy olyan mechanizmus jött létre, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság az államközi megállapodások megkötése előtt eszmét cseréljen amikor energia szállítási megállapodásokat kötnek harmadik államokkal. Arról van tehát szó, hogy jobb áttekintést kapjunk a helyzetről a energia szállítási hálózat tekintetében is. Ez fontos az Európai Unió teljes energiaellátásának biztosítása szempontjából is szimbolikusan azt mondhatnánk, hogy egy olyan utat nyitunk itt meg, vagy kövezünk éppen ki, melynek segítségével az energia belső piac is gyorsabban járható lesz. Ez pedig egy jó kilátást jelenti, jó perspektívát jelent számunkra ellentétben azzal, amit néhány frakció mond itt a házban, mi szerint, hogy ez káros kihatással járna, nem? Ez egy igazi nagy lehetőség, amelyet meg kell ragadnunk, hiszen egy ilyen lehetőség egy hamar nem jön létre. Ezért tehát széleskörű parlamenti támogatást eh, kap ez a jelentés. Köszönöm mindenkinek eh, a támogatást. Köszönöm szépen nagyszerűen betartotta felszólalási időt, most pedig a szocialisták és demokraták nevében Bernd Lange kap két percben szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, jelentéstevő úr. Először is a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani a munkáért és türelméért, amelyel a tárgyalásokat végig folytatta. És önnek is köszönettel tartom, biztos úr, a javaslatért, és azt gondolom összességében, hogy az energiapolitika területén valóban jól végzi munkáját. Hogyha valakit bírálnék, az nincs itt, ez pedig a tanács. Kedves kollégák, el kell mondanom, hogy körülbelül 5 háromoldalú tárgyaláson vettem részt, de ahogy a tanács ezen tárgyalások során viselkedett, ezt az ideigi pályámon nem tapasztalta maga. Tanács voltak éppen zsaroló módon olyan elvárásokat fogalmazott meg a parlamenttel szemben, amelyel azt mondta, hogy eszi, nem eszi, nem kap mást. Az, hogy a tanács tárgyalás vezetője a tárgyalások során föláll és kimegy, hát ezt még nem éltem meg. Nos, hát kedves kollégák, ez pontosan ellentmond annak, amit a politikai gyűléseken a politikusok szívesen mondanak, több Európára van szükségünk. Ma délelőtt is hallottuk ezt. Több Európára van szükség a krízis meghaladása érdekében, és Öttinger biztos úr Éppen ez az ön célja. Az energiapolitika az Európai Unió számára, a gazdasági növekedés számára, a jövőbe orientált gazdaságpolitika számára kulcs jelentőséggel bír. Az energiapolitikát pedig csak akkor alakíthatjuk ki, hogyha a közös energia külpolitika kérdéseiben és az harmadik államokkal kötött megállapodások kérdésében egyetértésre jutunk. Ilyeténképpen Értem én azt, hogy szükséges van azt mondani, hogy a legalacsonyabb szinten állapodjuk meg, de ugyanakkor mi azt akarjuk elérni, hogy több kötelező előírás tartalmazzon ez a törvényjavaslat. Azt szeretnénk elérni, hogy a bizottságot kötelezően kelljen tájékoztatni, és a bizottság részt vehessen a tárgyalásokon. Így lehet csak az európai energiapolitika, energia külpolitika gyakorlatát megteremteni, és a tagállamok nem hamis kártyáznának tovább, mint a múltban. Ezeket a módosítókat holnap benyújtjuk, és remélem, hogy önök támogatni fogják ezt annak érdekében, hogy a tanácsot is eh, helyre utasíthassuk, helyére utasíthassuk. Végezetül pedig biztos úr azt is remélem, hogy amit végezetül mondott, azt nagyon komolyan veszi. Mégpedig hogy a tanács viselkedését áttekinti annak érdekében, hogy megfelelő revíziót tudjunk elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lange úr. Kreitzmann kollega következik. Tisztelt Öttinger biztos úr, tisztelt eh, kollégák! Sok szakpolitikai területen, nemzetközi eh, téren ismét eh, közös európai hangról, egységes fellépésről beszélünk, sajnos ez nem vonatkozik az energetikára. Pedig a parlament nagyon ambiciózus, de sok mindent elvetnek a tagállamok. Az Európai Uniónak persze itt nincsen igazi hatásköre, de mindenki legyen tisztában azzal, hogy rövid, hosszú távon egy hajóban ülünk az energiapolitika területén, hogyha megfizethető áron akarjuk az energiát biztonságosan garantálni. Az energiapiacokon fájdalmasan mindenki rá fog ébredni arra minden szereplő, hogy csak közösen tudunk hatásosan fellépni. Ez különösen igaz a kis tagállamokra. A parlament álláspontja nagyon ambiciózus volt, kezdetől fogva. Tudtuk, hogy ellenállásra fogunk találni majd a tanácsban. Minden alternatívát mérlegeltük, és most a tárgyalás eredményét el tudjuk fogadni. Most végül is lehetőségünk van arra, hogy döntsünk egy jogi keretről, ami alapja lehet mindannak, amit a következő években erre építünk. Ez még mindig jobb, mint egy kudarcba fulladt jogszabályi szöveg, amit újra majd valamikor elő kell vennünk. A, a szociáldemokrata frakció módosító indítványait ezért meg fogjuk szavazni, és nagyon szeretném megköszönni a biztos úrnak és a, és a jelentés készítőjének a lelkes munkát. Köszönöm szépen Kreitzmann kollégának, most pedig Simánszki kollégák kap szót egy percben. Tisztelt elnök úr, biztos úr, képviselőtársaim! Európában a nyitott verseny képes egységes energetikai PC létrehozása nem mindenki fülének kedves, és az sem, hogy a szállító infrastruktúrához biztosítsuk a szabad hozzáférést, illetve a gáz szabad eh, vissza exportját. Oroszország ezt nyíltan támadta, Oroszország további privilégiumokat akar megőrizni, elsősorban a Gazprom számára. A Gazprom egy hatalmas állami vállalat, és védini akarja a saját monopóliumát monopól helyzetét. És miután Közép-Európában fejlettelen a piac, tisztességtelen árakat és szabályokat diktálhat a Gazprom. Az ilyen mm, tisztességtelen verseny ellen fel tudunk lépni a javaslat segítségével. Megpróbáltuk a gázpiaconkat erősíteni egy ellenőrzési mechanizmus bevezetésével az ilyen megállapodásokkal kapcsolatban, de sajnos ez az esély azután elúszott. Köszönöm, Simaszki, kollega. És most Szavela kollega kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A Karinsz jelentés egy olyan jelentés, amely sok problémát próbál megoldani, amelyekkel a valóságban találkozunk. Éppen most. A litván energia ellátás problémájával látunk szemben, állunk szemben, is az Európai Bizottsági Vizsgálatot indított, amelynek célja, hogy megvizsgáljuk, hogy a Gazprom nem monopolista helyzetből lépette fel. Ezeket a problémákat lehet megoldani ezzel a jelentéstervezettel. Másrészt, biztos úr, nem szabad elfelejtenünk, hogy az energia és az energia kapcsolatok Ban stabilitásra van szükség, előreláthatóságot kell megteremtenünk, és azt reméljük, hogy a nagyon jó energiakapcsolatokat, az információ cserére vonatkozó kötelezettségeket nem, nem kerülnek ez által veszélybe. Köszönöm szépen. Köszönöm, Czavél asszony. Most pedig Frankó úr kap szót a további felszólalók közül elsőnek. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Szeretnék gratulálni a néppárti Karinsz kollégának ezért a nagyon nehéz és érzékeny tárgyalásokat igénylő jelentésért. Az energia területén harmadik országok és Európai Uniós országok között nagyon érzékeny kérdésekre kerül sor a tárgyalások során. A három oldalú tárgyalásokban csak örülni, muszáj örülnünk annak, hogy mégiscsak sikerült valamennyire előrelépni. Nem eléggé gyorsan, de mégiscsak sikerült előrelépni. Az Európai Unió importálja az energia nagy részét, bizonyos országokkal szemben, amelyek szállítanak nekünk energiát, függőségben vagyunk. Több Európára van szükség az energiastratégiában, ezért szükségesé vált, hogy az Európai Bizottság több információt kapjon az energiaszerződésekről a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett. Ha hiányzik a kormányközi megállapodásokról a az információ az nem jó, de hogyha megkapják, az a transzparenciát és az energiaellátás biztonságát is elő fogja segíteni. Örülök annak, hogy a kereskedelmi vállalatok közötti áll, megállapodásokra ez nem vonatkozik, hiszen ezzel a versenyt és a versenyképességet befolyásolnánk. Nem szeretnénk hogy ne élvezzenek védelmet a magánszerződések. Köszönöm szépen, Balcsitis kollega következik egy percben. Balcsitis kollega sajnos nincs jelen, ezért Gyürk úr kap szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr, képviselőtársaim!

köszönöm hogy meghallgattak. köszönöm a szót elnök úr! Köszönöm szépen Gyürk kollégának, most pedig eh, Cikau eh, kolléginak következik egy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! A tagállamoknak és az Európai Uniónak eh, hozzá kell férni a megfelelő energiaforrásokra vonatkozó adatokhoz, és ha ez így lesz, akkor erősödni fog az energiaellátás biztonsága Európában, ez pedig nagyon pozitívan befolyásolja az unió szociális-gazdasági fejlődését, erősíti a versenyképességet. Az energetikai egységes belső piacon ki kell alakítani egyfajta információcsere mechanizmust a tagállamok és a bizottság között az energetika területén megkötött vagy megkötendő kormányközi megállapodásokról. Nagyon fontos, hogy a bizottság kidolgozzon a tárgyalások számára valamilyen iránymutatót, hiszen fontos, hogy betartsák az ilyen megállapodások megkötésekor az EU, illetve a belső piaci jogszabályokat. És nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság technikai szakmai segítséget is nyújtson a tárgyalások során, amikor energetikai megállapodásokról tárgyalnak. Elnök, köszönöm szépen, Cika asszony, most pedig Jordán képviselőasszony kap szót másfél percben. Az Európai Bizottságnak az a döntése, hogy 2013-ra meg kell valósítani az egységes energetikai piacot, elősegíti ennek a dokumentumnak az elfogadását, de a tanács miért ellenezte a dokumentum elfogadását? Itt a monopól helyzetet évezők avatkoztak be. Nem tudjuk egészen biztosan, mi történt. A tárgyalások Ilyen tárgyalások megkezdésekor még mindenki pozitívan látja a kimenetet. Azután elkészülnek tárgyalási anyagok, és felmerül a kérdés, hogy az elveket hogyan lehet lefordítani a konkrétumok, konkrétumokká a tagállamok sokszor nem hajlandók megosztani az információt, és ez igaz az itt most megtárgyalt témával kapcsolatban is. Egy mechanizmus létesítéséről beszélünk, és nem arról, hogy ténylegesen ellenőrizzük azt, hogy mit tesznek a tagállamok. Ez a jogalkotás javaslat hát elég gyengécske, de legalábbis azt elérhetjük vele, hogy sikerül nyomon követni, hogy mi történik az energiapiacon. Ez csak a kezdet. Ezt követően javítani lehet majd a, ezeken a megállapodásokon, ha erre szükség van. A közös energiapolitika kialakítása érdekében fontos, hogy elfogadjuk ezt a határozatjavaslatot. Köszönöm szépen, Jordán asszony, most pedig Carvalho asszony következik másfél percben. Tisztelt elnök úr, biztos úr, hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok Kerinc úrnak azért a rengeteg munkáért, amit a tárgyalások során végzett, és egy kompromisszumos szöveget tudott ennek érdekében, ennek e- eredményeképpen létrehozni, ami nagyon ambíciózus, bár kevésbé, mint az eredeti szöveg. Ez a szöveg új lehetőségeket nyit meg az Európai Unió energia szerződései tekintetében, akkor, amikor az egyes tagállamok az energiaágazatban két oldalú megállapodásokat kívánnak kötni. Különösen örülök annak, hogy az Európai Bizottság szerepét próbálja növelni, annak révén, hogy a harmadik országokkal folytatandó tárgyalásokban esetleg részt is vehet illetve azáltal, hogy a kormányközi szerződések kompatibilitását vizsgálja az európai jogszabályokkal. Hangsúlyoznám azt is, hogy az információ megosztásról szóló megállapodás mennyire fontos. A külön egyes tagállamok által aláírt megállapodásokról adott tájékoztatás lehetővé teszi, hogy megvizsgálja az Európai Bizottság, hogy különösen a belső piaci jogszabályoknak és egyéb EU-s szabályoknak megfelel az a szerződés. Remélem, így az átláthatóság is javulni fog a nemzetközi energiaügyi megállapodások területén, valamint az Európai Unió ö, energiapiacát is tudjuk javítani. Köszönöm szépen, Karvai asszony, most pedig Benson úr kap másfél percben szót. Köszönöm szépen, hogy felszólalhatok. Európa keleti felében úgy gondolom, hogy az országok nagyon nehéznek találják a Gazprommal és Oroszországgal folytatott tárgyalásokat. A politikai világhoz is, a politikusokhoz szorosan kapcsolódik a Gazprom, ez nem titok, úgyhogy a jelenlegi gyakorlatok sajnálatos módon a belső piacot aláássák. Az európai energiapiac nem annyira átlátható, mint amennyire kellene lennie. Ezen javítani kell. Amikor harmadik országokból érkezik energia, és erről kétoldalú szerződéseket kötnek az országok, annak meg kellene, hogy azoknak meg kellene felelniük az Európai Uniós jogszabályoknak. Szeretnénk, hogyha ezt megszavaznánk, ezt a jogszabályt, ezt a dokumentumtervezetet, hogy az energiapiac helyzete javuljon Európában. Köszönöm, Benson kollega. Másfél percben Marcin Kiewicz kollega kapszót. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, kryzys w dostawach gazu ziemnego... Köszönöm szépen. A gáz válság az elmúlt évtizedben megmutatta, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk. Valóban nagyon sok intézkedést foganatosítottunk, hogy megerősítsük az ellátás biztonságát, és egy-két intézkedést azért is hoztunk, hogy egy közös belső piac jöjjön létre. Az információ cserére vonatkozó javaslatot azonban pontosabbá kell tenni. A Lengyelország és Oroszország közötti tárgyalások során a bizottság észrevételekkel élt. Egyes feltételek ellen felszólamolt a bizottság, melyet a orosz gázszállító akart érvényesíteni. Lengyelország az egyik olyan kevés tagállam közül az egyik, amely nagyon hatékonyan cseréli már az információt a bizottsággal, és így meg tudtuk szerezni az Európai Bizottság támogatását a különböző nemzetközi megállapodások aláírása során. Most pedig a Kaspi tengerből jövő szállítmányokról tárgyalunk a bizottság, a, orosz féllel, és itt is segít nekünk majd a bizottság. Az információ cserét éppen ezért érvényesíteni kell. Köszönöm szépen!

spontán felszólalások körét kezdjük meg, és Baszeszko asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Európa függ az energiaimporttól. 400 milliárd eurós összegben vásárolunk energiahordozókat. Ahhoz, hogy csökkentsük a függőségünket, a beszállító és ellátóhálózatokban nagyobb sokszínűségre van szükség. Az ellátás biztonságának megerősítése éppen ezért nagyon fontos, hogy egy olyan stratégiai helyzetet hozzunk létre, amelyben jobban meg tudjuk erősíteni magunkat, és számunkra, a Románia számára nagyon fontos, hogy hozzáférünk a Fekete-tengerhez, illetve hogy a Fekete-tenger felől az Uniót is el tudjuk látni olajjal, gázzal, ezért támogatjuk a Nabucco vezeték építését és az információcserét is. Köszönöm, Baszeszko asszony! Végezetül pedig Cavella kollega kap szót a CatchDI utolsó felszólalójaként. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Karin szúrnak a jelentését. Biztos úr, azonban van egy kérdésem. A vizsgálat során, amikor az államközi szerződést megvizsgálják, bevonják-e az Európai Bizottság eh, külpolitikai szolgálatát? Fontos szerepet kap-e? Hiszen úgy gondolom, hogy az energia kérdéséről a külpolitikai szabályokon kívül kell dönteni, az energiaellátást eh, mindenképpen előre láthatóvá kell tenni. Köszönöm, Szabella asszony! Ezzel lezártuk a spontán felszólalások körét és a biztos azonnal választ is tud adni, például az ön kérdésére Cavella asszony. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm a széleskörű konszenzust, amely frakciókon túlmutat. Közös a célunk, hogy megerősítsük erőinket, megerősítsük a közös belső piacot, és a vásárlásnál, a primér energiaforrások vásárlásánál álláspontunkat átláthatósággal, a versennyel és a tanácskozással megerősítsük. Egyetértek azon bírálatokkal is, hogy a tanács nem túlzottan konstruktívan viselkedik ebben a tárgyalásban. Az Európai Tanács felszólította a bizottságot, hogy készítsen elő javaslatokat arra vonatkozólag, hogy az energia külpolitikát hogyan lehet közösen javítani. Ez az Európai Tanácsi következtetés tökéletesen ellentmond annak a viselkedésnek, annak a, hogy nem mondjam, obstruktív magatartásnak, melyet a tanács a mindennapi munkában ezen javaslatokkal szemben tanúsít. Stratégiai kérdés Ugyanakkor, hogy ezt az eredményt elérjük, ezt a dokumentumot kibocsássuk, hiszen hogyha nem lenne dokumentum, újra neki kellene gyűrköznünk a feladatnak, pedig már nem egyszer nekifutottunk. Most legalább már van egy-két építő köve a jövendőbeli munkának, és ezzel kezdhetjük a tanácsal való munkát. Ezeket alkalmazni fogjuk, és biztos vagyok benne, hogy a bizottság a jövőben is olyan javaslatokat készít majd elő, amelyekkel a közös energia, külpolitika és stratégiát egy második lépésben el lehet mélyíteni, meg lehet erősíteni. Képviselőasszony, ön beszélt arról, hogy az energia külpolitikát speciálisan, illetve a külpolitikát hogyan lehet összekapcsolni. Lady Estonnal kitűnő kapcsolatban vagyunk, szorosan egyeztetjük tevékenységünket, és általában az energiapolitika rendelkezik primátussal a harmadik államokhoz való kapcsolatunk tekintetében. Persze lehetnek itt kivételek is. Mondok egy példát. Energiapolitikailag az Iránból vált, vásárolt olajjal szembeni bolykott nem célra vezető. Görögország, Spanyolország, Olaszország számára ez nehéz eh, helyzetet teremt, hiszen olajigényük 30%-át Iránból szerezték be. De teljesen világos, hogyha egy egységes és konzisztens politikát akarunk alkalmazni Iránnal szemben, akkor az olajvásárlási eh, tot a teljes kontextusból kell látnunk. Ilyen módon tehát egyeztetek Lady Estonnal, és az energiapolitika természetesen a kül- és a biztonságpolitika alá rendelődik be, de általában az energiafőigazgatóságé az utolsó szó ezekben a kérdésekben, hiszen speciális érdekeket kell érvényesítenünk az energia külpolitikában, amelyek nem ö, sorolhatók be az általános külpolitikai érdekek alá. Beszéltek itt a Nabukkóról, arról tehát, hogy az új források elérésében hogyan jutunk előre. Meg vagyok róla győződve, hogy 2018-ban Azerbajdzsánból származó olaj jelentős kereskedelmi mennyiségben jut majd Európába, és így Oroszország mellett és Norvégia mellett, Algéria mellett és a saját Egyesült Királyságban is holland forrásaink mellett, és az LNG, a cseppfolyós gáz mellett egy újabb gázforrást biztosítunk Európa számára. Egy háromnegyed év múlva a konkrét irány nyomvonalról, a Nabucco-Nabucco nyom, nyugati, a kanap és a, ezekről a projektekről döntést hozunk. Az a kérdés, hogy ide csak azeri gáz, vagy türkmén, vagy esetleg iraki gáz is becsatlakozható, azért, hogy a déli korridor, a dézi, déli csatorna ugyanolyan értékes eh, szerepet játszom, mint az algériai, az orosz vagy a norvég eh, gázszállító csatornák. Köszönöm szépen még egyszer az együttműködésüket. Köszönöm szépen Ötinger biztosnak, eh, most pedig a vita Lezárása képen a jelentéstevő Karinsz úr kap ismét szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik dolgoztak ezen a jelentésen, különösen az árnyék jelentéstevőknek, akik a három oldalú tárgyalásokon velünk együtt próbálták meg, és sikeresen érték el azt, amit sikerült elérnünk. A Dán elnökségnek és az Európai Bizottságnak is köszönetet mondok. Emlékezzünk arra, hogy mi a fő feladat politikusként előttünk ezen a területen. A fogyasztókról, az energiafogyasztókról kell gondolkoznunk, az ő érdekükben legyen több verseny, és legyenek alacsonyabbak az árak, és legyenek igazságosabbak. Nem tökéletes ez a dokumentum, de egy fontos első lépést jelent, ami létrehozza az információcsere mechanizmust, és amely jogi alapot képez a jövőbeli közös európai energiapiachoz. Vannak, akik bírálnak minket, akik többet akarnak, akik tökéletes jogszabályt, tökéletes rendeletet szeretnének látni. De ne felejtsük el, hogy egy jogszabályt javítani, arra bármikor sor tudunk keríteni de mindig kell, hogy legyen egy alap, amit utána javítunk. Itt most lehetőségünk van arra, hogy elfogadjuk ezt az alapot, és megkezdjük a követ, a jövőbeli építmény építését. Köszönöm a munkájukat, és kérem, hogy szavazzák majd meg ezt a dokumentumot holnap. Köszönöm szépen Karinc kollégának. Ezzel lezárom a jelentéssel kapcsolatos eszmes cserét. A szavazás holnap 12-kor lesz. Egy bejelentésem van, különböző kín jelölésekről. A frakciók jelölnek új tagokat bizottságokba, és